So, diese... No, akkor megnyitjuk újra az ülést. A tegnapi ülésjegyzőkönyve elérhető de Van -e ellenvetés azzal kapcsolatban? Úgy látom nincs. Akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak